utat választottak. Ők elképzelhetetlenek tartják, hogy technikai kérdésekben tisztázást kérjenek a bizottságtól a formális hivatalos üléseken kívül. Szerintük ez lehetetlen. Nem tudom, hogy a tanácsban azt gondolják-e, hogy a bizottság valahol a holdon tanyázik. Egyetértek azzal, hogy el kell gondolkozni még ezen a dosszién, de nagyon szeretném, hogy a, a tagállamok és a tanácsok azért erőfeszítéseket tennének, rugalmasabbá, kreatívabbá válnának ezzel a dossziéval kapcsolatban. Hogyha bilaterálisan a bizottsággal tisztáznák a technikai kérdéseket, akkor a munkacsoportban talán inkább tudnának politikai kérdésekkel foglalkozni. Úgy tűnik, hogy a tagállamok nem fogták fel, hogy véget ér a mandátum megadásának az időszaka, és ha nem sikerül első olvasatban megjegyzést találnunk ebben a mandátum időszakban, hát ez nagyon rossz lenne. Nem akarom, hogy valamit bármit is elsiessünk, de talán azért mutathatunk rugalmasságot, amikor az eljárásokról szó van, szó vagy arról a hajlandóságról, hogy erőre lépjünk. De miután minden lassan megy a tanácsban, a parlament valószínűleg nehezen tudná a nagyon szoros ütemezését tartani. Ezért azt javalom, hogy október 17-i déli 12 órára halasszuk el a módosítók benyújtásának határidejét, így mindenkinek elég ideje van arra, hogy elgondolkozzon a javaslatok tartalmán, és esetleg néhány nagyon jó e, módosított terjesszen be. És a parlament így e, még jóval karácsony előtt e, megadhatja a mandátumot, persze, hogyha a tagállamok is hajlandónak mutatkoznak arra, hogy kicsit előre mozduljanak a mandátum megadása kapcsán. Remélem, hogy a kollégák egyet értenek ezzel a halasztással. Most rátérnék a végrehajtás kapcsolatos két legfontosabb részre, részlet vagy kérdésre. Az első a kis a kérdése. Itt a bizottság azt javasolja, hogy a VAM eh, lefoglalhasson eh, ilyen kis eh, szállítmányt akkor is, hogyha egyének importjáról van szó. Az elképzelés az, hogy magánszemélyek ne vásárolhassanak más országokból az interneten keresztül hamisított termékeket. Most jogilag szólva, az a termék, amit importálnak, az eladó tulajdonában marad addig, amíg nem jut el a vevőhöz. Ez azt jelenti, hogy amikor a vám kezében van, még akkor is az eladó tulajdona, tehát az európai termék, aki ezt a terméket megvásárolja, jogilag nem kaphatna visszatérítést. De gyakorlatban valószínűleg ez nem lesz, nem lesz lehetséges, hiszen egy online, külföldön lévő áruháztól visszatérítést kapni, visszavenni a pénzt, hát az elég kicsi. Úgyhogy én őszintén szóval megkérdőjelezem ezt a rendelkezést. Én azokkal a magánszemélyekkel rokon szenvedek, akik azt hiszik, hogy egy jó eredeti terméket vásárolnak, de például aki 50 euróért egy Louis Vuitton táskát vesz az interneten, az valószínűleg tudja, hogy ott miről van szó. Ez a javaslat egyik fő eleme az én jelentésében. Érdekelne, ha erről kedves kollégák is elmondanák a véleményüket. Egy fő problémám van a bizottság javaslatával, amit véleményem szerint mindenképpen meg kell oldanunk. A bizottság javaslata nem zárja ki az úgynevezett párhuzamos importokat eh, a rendelkezés eh, rendelt hatája alól. Véleményem szerint ez, ez pedig nagyon nehéz ügy, mondhatni elfogadhatatlan. A párhuzamos import, leegyszerűsítve azt jelenti, hogy valamit importálunk, amit eh, törvényesen forgalmaztak eredetileg mondjuk Amerikából Európába, nélkül, hogy a véres tulajdonos ezt engedélyezte volna. Ez a gyakorlat teszi lehetővé, hogy eltérő árakat alkalmazzanak a vállalatok, például az USA piacán és Európában. Amikor két cég közötti kereskedelmi tranzakcióról van szó, akkor ez még érthető, de hiszen a szereplők ismerik a szabályokat, de ez nem működhet a magánszemélyek importjánál. Hogyan kérhetjük az emberek azt, hogy mondják meg, hogy vajon egy eredeti termék, ami beszerezhető, azt hova szánták, az amerikai, az indiai vagy az európai piacra hogyha mondjuk Indiában van valaki nyári szabadságon, és azt kéri, hogy szállítsák el az általa megvett terméket Európában, ahol lakik, és utána a vám lefoglalja, hogy sértés miatt. Ez szerintem nem méltányos, és ezért erről is beszélek a jelentésemben. A második nagy végrehajtási kérdés a tranzitban lévő termékek. Ezek olyan termékek, amelyek eh, nem az európai piacra szánnak, de amelyet eh, átrakodnak valamilyen európai eh, repülőtéren vagy kikötőben, és onnan valahol máshova szállítják. A bizottság egy nagyon tág hatáskört ad megint a vámnak az ilyen tranzitban lévő áruk lefogalására vonatkozóan. Az egyetlen követelmény az, hogy esetleg egy Európában regisztrált védjegyet sért a termék. Szerintem ez túl tágan van megfogalmazva. Mondjuk Mexikóból Kínába szállítanak egy terméket, és Amsterdamban vagy Párizsban átrakják, és lehet, hogy Mexikóban érvényes védjegye van a vállalatnak, és Kínában is, de Európában nem. Hogyha például ott nem forgalmazzák a terméket, és ebben az esetben szerintem nem hiszem, hogy hamisításról vagy jogsértésről beszélünk, hanem arról, hogy egy legitim kereskedelmi tranzakcióba történik beavatkozás. Azt javaslom, hogy az európai jogtulajdonosnak kelljen ilyenkor bizonyítania, hogy van érvényes egy regisztrációja az adott terméknek Európában is és a e, célországban is. A bírálók azt fogják mondani, hogy a hamisítók akkor inkorrekt célállomást adhatnak meg, és oda elszállítják a terméket. Igen, elismerem, hogy ez potenciális veszély, és így lehet, hogy kevésbé hatékonyan tudunk küzdeni a termékhamisítással szemben, de hogyan mondtam, a vámra vonatkozó szabályok lehetővé teszik a vám szervek számára, hogy cselekedjenek, hogyha gyanítják, hogy nem jól, nem az igazságnak megfelelően adták meg a célállomást. Tehát ezt erről már egy másik jelentésben, egy másik dosszé kapcsán szólunk. A jogi, a jüri bizottságnak nagyon nagy elővigyázatossággal kell itt eljárni, szerintem az arányosság itt nagyon fontos. Az, hogy kockáz folytassunk beavatkozás jogkövető vállalatok ellen, ez nem elfogadható ér, ár azért, hogy ugye persze küzdeni akarunk a termékhamisítások ellen, itt egy kiegyensúlyozottabb megközelítésre van szükség. Persze a jelentésemben még, még nagyon sok más kérdésről is szólok, több eljárás intézményi kérdésről is. Összességében 44 módosítót javasolok az irányelvhez, és 70-et a rendelethez. Hát ez elég sok, de nem kívánok most részleteikben ezekre kitérni hanem inkább a kollégáknak legyen ideje arra, hogy elmondják a véleményüket, Valószínűleg még újabb módosítókat is fogok javasolni én saját magam olyan kérdésekkel kapcsolatban, amelyekről úgy gondoltam, hogy még több gondolkodási időre van szükségem, mert rendkívül gyorsan kellett dolgoznom. Nagyon köszönöm, és örömmel várom az észrevételeiket. Nagyon szépen köszönöm. Engström kolléga. Jó egy kicsit hamarabb kezdtünk, mint elvártam volna, későn értem ide, nem hallottam mindent, de azért megpróbálok hozzászólni. Két fontos politikai üzenetet visel a dolog. Az egyik eh, az az, hogy a bizottság szeretné kiterjeszteni itt a közösségi védjegy hatáját. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon észszerű elképzelése van az előadónak, ha kijelenti, hogyha az európai védjegy, a közösségi védjegyel összefüggő jogokat az egész vámterületre kiterjesztjük, akkor az észszerű. De, miután ezt elmondtam, igen. Tehát a védjegy kiterjed, és a jogok is, amelyek összefüggenek a védjegyel de természetesen beszélnünk kell az NGO-kkal, például gyógyszerhez való hozzáfűrés tekintetében. Hát ilyen, ilyen tekintetben voltak problémák. A második megjegyzésem, hogy nem kereskedelmi tevékenységekre is kiterjesztjük a közösségi védjegy hatáját. Tehát például internet tekintetében is. Főleg a belső piaci bizottságban, az IMCO-ban, de más bizottságokban is, például itt, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyire fontos az elkereskedelem tekintetében ez a dolog, hogy mennyire fontos bátorítani az elkereskedelmet, és a elkereskedelem egyik legfőbb akadálya az, hogy a fogyasztók nem bíznak benne. Tehát valaki most az internetről, Hongkongból vagy Amerikából rendel valamit, és akkor a vám hirtelen elkobozza. De a polgároknak természetesen tudnia kell, hogy mit vehetnek. Hogyha egy ilyen dolog megtörtént, akkor nagyon gyorsan elterjed ez, és az emberek azt fogják hinni, hogy nem bízhatnak az internetes kereskedelemben, amely átnyúlik a határokon. Az előadó itt megpróbálja egy kicsit enyhíteni a bizottság javaslatából eredő potenciális károkat. Tehát, hogyha mondjuk egy termék hamisított, akkor az oké, okay, tehát azt vegye el a vám. De nagyon gyakran a fogyasztó lesz az áldozat. Az áldozat valami eredetit vásárolt, és utána a vám mégis elkobozza, mert hamisított volt. Jogosan mondja az előadó, hogy a védjegyek, a kereskedelmi védjegyek funkciója, elsődleges funkciója a fogyasztóvédelem. Tehát ez a legelső célkitűzés. Tehát, hogy a jó cégeket megjutalmazzák, az egy másik dolog, de a legfontosabb az az, hogy a fogyasztókat védje a védjegy. És azt látjuk, hogy a fogyasztókat büntetik, a fogyasztók kockáztatnak, és így tovább. Tehát ez lenne volna a két alapvető politikai megjegyzésem. Nem tudom, hogy az előadó említette-e. De az ügynökség neve. Igen. Hát igen, ez nem túl jó ez a név. Kicsit zavaró, az biztos. Tehát mi inkább visszaneveznénk ezt védjegy, ügyi, biznokság, ügynökségé. Úgy gondolom, hogy a szellemi tulajdon védelmi ügynökség a szabadalmakig eh, jó, de a szabadalmak óriási mennyiséget eh, lefoglalnak a szellemi tulajdonban. Tehát problém, problémás. Még egy végső megjegyzésem lenne. A bizottság... Ja, de, de elmondtam már a utolsó pontomat, és amikor a pénzről van szó, nagyon erősen azt érzem, hogy a pénz saját forrásként kerüljön vissza a közösséghez. Ez egy Európai Uniós ügynökség. És így működik a költségvetésünk. Hogyha az ügynökségeknek pénzre van szükségük az EU-tól, akkor megkapják, hogy a céljukat elérjék. Hogyha egy ügynökség plusz jövedelemre tesz szert, akkor ez folyjon vissza az EU költségvetésébe. Tehát szerintem ennek így sokkal több értelme van. Tehát, hogy most valahol hagyjuk ott Alicantében, és ott az ügynökség saját maga által kitalált projektjére költsük, hát nem tudom. És ebben az összefüggésben azt is elmondanám, hogy ezek az együttműködési projektek. Jó elképzelés, hogy legyen jogalapjuk. Tehát ez egy, ez egy jó elképzelés. És elégedett is vagyok ezzel, de szerintem hangsúlyozni kell, és hangsúlyozza az előadó is, hogy a tagállamok részvétele legyen itt önkéntes. Tehát ne kényszerítsék a tagállamokat Alicantébe bejelentésre. Ez szerintem a szubszidiaritással is összefügg, Egyetértek itt az előadónkkal. De valószínűleg ez az utolsó megjegyzésem. Ja, még egy szó. Utatás. A bizottság nem akarnak ex officio vizsgálatot. A bizottság nem akarja, hogy a tagállamok végezzenek ex officio vizsgálatokat. Nem értek ezzel egyet. Maradjon a tagállam kompetenciája. Tehát német országnak sosem volt ilyen, Svédországnak mindig volt ilyen hivatalos megkeresése. Tehát szerintem itt a tagállamoknak lehet saját megoldása is. Amikor elkezdtünk ezekről az anyagokról beszélni, az első megjegyzésem az volt, hogy a védjegy rendszer jól működik ma hát ne változtassunk nagy dolgokat, amíg nem vagyunk százszerzalékosan meggyőződve arról, hogy tényleg szükségesek, és jó irányba mutatnak. Nem hiszem, hogy ha a tagállamoknak megtiltjuk az ex officio vizsgálatokat, akkor ennek üdvös hatása lenne. Azt hiszem, hogy tényleg ez volt az utolsó megjegyzésem. Két általános megjegyzés. Nagy, nagyjából egyetértek az előadóval, még néhány apróság van, amit kommentáltam. Köszönöm, Galló kolléganő. Merci, monsieur le président. Je... Köszönöm szépen, elnök úr. Elnézést, hogy késve érkeztem, de a Krim szakbizottságban szavazni voltam egészen négy óráig, és arra számítottam, hogy négy órakor kezdődik ez az eszme csere, úgyhogy elnézést Ceciliától is. Nagyon fontos az, hogy betartotta a különböző határod, időket kolléganők, és úgy gondolom, hogy ennek a témának a kezelésében nagyon jó volt az együttműködés, a jelentés tevő és a jelentés tevő árnyékjelentés tevékenységet végző kollégák között. Pozitív a hozzáállásom, egészében úgy gondolom, hogy jó irányba mutat a javasolt szöveg, még hogyha egyéb észrevételeim is lesznek. Hagy rakadjak le most egy olyan kérdésnél, amely érzékeny kérdéskör, nevezetesen a tranzitban utazó termékekre gondolok. Egy ideje már sikerül konszenzusokat kialakítanunk olyan érzékeny kérdések körül, amelyek például érintik a szellemi tulajdonjog kérdéseit. Szeretném, hogyha ugyanilyen konszenzusra jutnánk a tranzit termékek esetében is. Úgyhogy javaslatot fogok tenni, de kérdések feltevésének a formájában. Az első kérdésem, a három kérdésem közül a következő. Az Európai Uniónak van-e joge arra, van a joga arra, hogy az átszállításban résztvevő termékeket ellenőrize a nemzetközi kereskedelmi tevékenység során. A válasz erre az, hogy igen, az ötös cikk az az általános tarifa ö, ö, ö, szabályozó szabályban, tehát a GATT megállapodásban, amely előírja az, hogy a tranzit forgalomban résztvevő termékeket nem lehet határidős tevékenységeknek és elnézéseknek alá ö, ki, ö, vagy azoknak kitenni, és valamennyi szerződő fél ö, által igénybe vendő eljárásoknak az időtartama észszerű kell, hogy legyen. A TRIPS megállapodásnak a 34. cikke pedig arra kötelezi a tagállamokat, hogy betartsák a, nem, a szellemi tulajdon jog kérdéseit oly módon, hogy lehetővé tegyék a hatékony fellépést minden olyan cselekmény el szemben, amely ártalmas lenne a szerződő feleknek. Tehát ezek a válaszok az első kérdése. A második kérdésem. Az átszállításban résztvevő forgalom teremthete legitim akadályt a kereskedelmi forgalomra? A válasz erre az, hogy nem. A nemzetközi a keretében az Európai Unió nem teheti meg az, hogy akadályozza a nemzetközi kereskedelmi forgalmat. Máskülönben ez ellentétes is lenne a gazdasági érdekeinkkel. Éppen ezért mind azon rendelkezések, amelyek az átmeri fotonban résztvevő termékekre vonatkoznak, véd záradékokat kell, hogy tartalmazzanak a visszaélésekkel szemben hagy emlékeztesek máskülönben itt a generikus orvosságokkal kapcsolatos eszmecserénkre, amelyeket lefolytott, amelyet lefolytottuk akkor, amikor a hamisított termékekkel foglalkoztunk. Szóval a szabályozás nem szabad, hogy ártalmas legyen a generikus orvosságok kereskedelmére a világ kereskedelmi forgalmában. Igazándiból én úgy gondolom, hogy ez a tétel ez inkább a szabadalmakat érinti, és nem annyira a védjegyeket. Mégis azért ez talán hasznos lenne pontosítani a szövegünkben azért, hogy mindenféle ambivalenciát elkerüljünk. 2013-ban máskülönben egy egészen páratlan tevékenységére került sor 23 afrikai országban a nemzetközi vámügyi szervezetnek a révén. Több mint 150 dózist ö, ö, foglaltak le olyan orvosságokból, amelyek különböző hamisítványok voltak. A leginkább érintett ország a, a Kongói Demokratikus Köztársaság volt, és Togó. Akkor, amikor fejlődő országoknak az orvosságairól beszélünk, akkor fontos lenne az, hogy a kollégák itt ne ugorjanak fel, és ne tanúsítsanak, hogy mondjam, változó geometriai érzékenységet attól függően, hogy hol van sérülékeny helyzet, melyik országban, melyik területen. És végezetül. Van egy olyan kérdés, amelyel szintén szembesülünk, és ami amely lehetővé teszi azt, hogy az átmenő forgalomban résztvevő termékekről gondolkodjunk tovább, tovább gondolkodjunk, nevezetesen van-e gazdasági érdek az uniónak a tekintetben, hogy ezeket a termékeket ellenőrzés alá tegye. Természetesen meghalom azokat az érveket, amelyek azt hangoztassák, hangoztatják, hogy a tranzitban résztvevő termékek forgalmat generálnak az európai kikötőkben. Márpedig azt is tudjuk, hogy mindenféle további ellenőrzés további költségeket idéz elő olyan termékek esetében is, amelyeknek a cél területe nem az Európai Unió piaca. Ugyanakkor felmerül a kérdés a tekintetben, hogy mit tegyünk a tekintetben, hogy Európa a legnagyobb egy előállító világviszonylatban is, és a 28 szakállamban rengeteg olyan vállalkozás van, rengeteg olyan dolgozó, akik valamilyen úton, módon, de mégis kapcsolatba kerülnek a hamisított termékekkel. Tehát a kedvezményezettek egyrészt, a gazdasági érdekek másrészt, itt ezek hogyan, milyen mértékben állíthatóak szemben, szembeállíthatók egyáltalán egymással nem szabad ugyanakkor, hogy olyan, termék, olyan területek alakuljanak ki, vagy működjenek tovább, amelyek kifejezetten logisztikai, logisztikai platformai a hamisított termékeknek. Elnök úr, ezek azok a témakörök, amelyek úgy vélem biztosíthatják a kiegyensúlyozott szabályozást, és ezen témákban fogok előterjeszteni módosítókat. Danke, kolléga Gani. Io premetto che mm, non ho avuto modo di approfondire. Elnök úr, nem volt alkalmam tanulmányozni mindezen témákat részletekbe menően, de úgy gondolom, hogy ezzel együtt a jelentéstevőnk kifejezetten kiváló munkát végez, törültekintően jár el, mégis azért még néhány kérdést szeretnék felvetni, mint egy hangosan gondolkodva, és két-három olyan csapást szeretnék megjelölni, amelyek talán hasznosak lehetnek. Jól lehet, ezekkel a kérdésekkel már itt is foglalkoztunk. Először is. Az Európai Bizottság arra törekszik, véleményem szerint, hogy a bejegyzés egy kizárólagos jogot biztosítson a védjegy tulajdonosának, és ez azt jelenti, hogy a védjegy önálló címe önmagában nem elegendő, ennél többre van szükség. Véleményem szerint az e tekintetben tett pontosítások talán fölösleges hatással is bírnak, és ezen kívül inkább negatív hatásúak lesznek, mint pozitívak pontosítani kell tehát a dolgokat. Világosan kell, egyértelműen kell megfogalmaznunk a dolgokat, erre természetesen kiváló keret a jogszabály, de ugyanakkor nem szabad, hogy a védjegyek másik oldalon pedig sérülékenyebb legyenek, és ezáltal a fogyasztók legyenek kitéve nagyobb kockázatoknak. Nem szabad, hogy a fogyasztókat büntessük. Amennyiben olyan javakat védelmezünk, amelyeket még éppen a vizsgálati folyamatban tartanak, akkor felmerül az a veszély is ugyanakkor, hogy harmadik szereplők is megjelennek az eljárási folyamat elején már, és ugyanilyen típusú termékeket terjesztenek elő, ugyanebben a termék kategóriában, jól lehet explicit módon a bejegyzési kérelemben az ilyenfajta kiterjesztés még nem szerepel. Tehát ez lenne ez a kérdésfeltevésem, itt az első ami pedig a négyes cikket illeti jelentős módosítást javasol az Európai Bizottság, tehát lehetőség lenne, lehetőség lenne arra, hogy egy végegy több technológiai módon jelenjen meg, olyan módozatokat is figyelembe véve, amelyek nagyobb védettséget mutatnak, biztosítanak technológiai szempontból. Ami pedig a normának az ötös bekezdését illeti, úgy vélem, hogy ez nem utal az azonos cikk kettes bekezdésére. A kettes bekezdés ugyanis egy olyan védelmet biztosít, amely az A, B és C pont alatt ö, szereplő kitérleknek tesz eleget és nagyobb védettséget mutat. Tehát a védjegy tulajdonosa megtilthatja harmadik feleknek azt, hogy a védjegyet azok alkalmazzák. De aztán az ötös bekezdés korlátozza a védettséget azon esetekre, amikor a termékek között azonosság van. Úgy vélem, hogy ezen rendelkezések nem különböztetik meg kielégítő módon a termékeknek a lényegi jellemzőit. Éppen ezért az ötös bekezdésben jó lenne utalni az ABC pontokra, amelyek a kettes bekezdésben szerepeltek. Tehát ezek azok a gondolatok, amelyeket szerettem volna felvetni kérdés formájában, és kérem a jelentéstevőt, hogy ezeken még mélyüljön el. Szóval, Köszönöm szépen. Magamat is felírtam a hozzászólók listájára. Kicsit déjà vu érzésem van. A Bundestagban 20 éve én voltam előadója az akkori eh, védjegy irányelv német jogba történő átültetésének európai szintű jogszabály tartalma nagyon bosszantott engem akkoriban, ugyanis a nemzeti kimerülésről áttértünk a nemzetire. Engström kollega említette a paralel importok problémáját, egy kis vállalatnak, kis kiskereskedőnek nem tudjuk elmagyarázni, hogy vannak legális, meg illegális eredeti termékek. Itt ez nem fogyasztóvédelmi kérdés, itt az iparág védelméről lehet csak szó. Európa akkor egy alapvető döntést hozott. 94 és 2004 között egy sor kezdeményezés nem jogi jellegű, született Monti biztos kezdeményezésére és mások kezdeményezésére, de sajnos ezek kudarcba fulladt kísérletek voltak, a legtöbb tagállam ezt nem akarta, és itt a parlamentben sem volt meg a minősített többség, sajnos. Úgyhogy most lassan hozzászoktunk már ahhoz, hogy amikor egész Európában lejár a, a védelem, akkor problémák jelentkeznek és ezt próbáljuk most orvosolni, ezeket a problémákat. Wikström asszony jó irányba viszi ezt a témát, felveti a vámraktárok kérdésének a kérdését, hiszen az nem lehet, hogy termék, amit a világ több részén legálisan terjesztenek, csak azért, mert az európai piacon nem legális, ott egyszerűen elkobozzák ezeket, vagy lefoglalják. Itt fel kell gondolkoznunk azon, hogy milyen megoldást lehetne erre találni. Szerintem is ez az egyik leg legfontosabb probléma, amit meg kell oldanunk, amivel foglalkoznunk kell. Azután eh, a név kérdése, ez is kisebb probléma, de azért eh, ezt is meg kell oldanunk. Évről évre a hetedik mellékletben újra vitatjuk eh, a mikor a szakbizottságok hatásköréről beszélünk, hogy a belső piaci szakbizottság magának akarja a belső piaci harmonizáció kérdését, és a más testületek az, itt a házban azt mondják, hogy eh, ez szellemi tulajdonjogi kérdés, csak eh, ez is tehát egy üdvözlendő dolog, hogy ezzel foglalkozunk, már régóta esedékes ez, és így a eh, hetes melléklet kompetencia katalógusáról folyó vitát így meg tudnánk spórolni magunknak. Üdvözlöm tehát az előadónk javaslatait, szerintem ezek a jó irányba mutatnak. Hát nagy csodát nem fog ez eredményezni, 25 évvel ezelőtti kívánságom sem teljesült, de legalább arról kell gondoskodnunk, hogy a munkánk eredménye végül is senkinek ne átson, és talán gyakorlatban előre vigye a dolgokat. Wikström asszony. Köszönöm mindenkinek, aki részt vett a vitában ma délután. Kollégámnak mondom, Hát nagyon nehéz neked azt mondani, hogy kalóznak. Köszönöm, Krisztián, hogy nagyon pontosan rávilágítottál a tranzitba lévő áruk kérdésére, amiről én is beszéltem. Amikor generik generikus gyógyszerekről van szó. Ugye, mielőtt megírtam a jelentést az Oxfammal és a, az orvosok határ nélkül szervezettel sokszor konzultáltam. Politikailag is fontos megnyitni ezt a vitát. Biztosítanunk kell azt, hogy ezek a generikumok eléri, eljussanak azokhoz az emberekhez, akiknek nagy szüksége van ezekre. Én személy szerint is megkönnyebbültem, amikor Medecins Sans elmondták a véleményüket, igen, azt mondták, hogy ez hasznos lenne, és garantálni kell azt, hogy a generikumokhoz hozzá lehessen férni. A név kérdése. Hát, hogyha valakinek jobb ötlete van, mint a, a szellemi tulajdonjog ügynökségnek, hát ez mondja el nekem, de hát ö, valamit ezzel kapcsolatban mondanunk kell. Sajnálom, Mariel, hogy nem voltál itt, és hogy túl korán kezdtük el ezt a témát. A tranzitban lévő áruk kapcsán egyetértek az agájaiddal, együtt el kell gondolkoznunk azon, hogy esetleg javíthatjuk-e továbbra, tovább ezeket a rendelkezéseket. Nem szabad akadályokat gördítenünk a kereskedelem útjába, teljesen egyetértek a véleményeddel. Gárgáni úr, a, köszönöm szépen a hozzászólását, és örömmel várom azt a vitát önnel, amikor előtte volt ideje részletesen is megnézni a jelentésemet és azokat a rendelkezéseket, amikről szólok. Az, hogy a díjak megfelelőek -e, és eh, hogy a címek eh, valóban azt fedik le, amit le kell fedniük. Ezekről eh, várom a módosító indítványait. Elnök úr, önnek is köszönöm a hozzászólást. Nagyon jó, hogy most tehetünk még egy lépést a végkifejlet az álom felé, amit ön már a 90-es években elkezdett álmodni. Lehet, hogy ez a jelentés kicsit ehhez közelebb visz minket, és ennek én borzasztóan örülök. Örülök annak is, hogy ön is osztja az aggájaimat a tranzitban lévő árukkal, illetve a kis szállítmányokkal kapcsolatban. Köszönöm mindenkinek a nagyon termékeny folyamatot, ez, hogy be tudtuk fejezni, le tudtuk zárni ezt a dossziét a kellő időben és még a tanácsra kéne nyomást kifejtenünk. Ugye mi mindent megteszünk, hogy megszülessen az első olvasatban a megállapodás, ők hát pedig lógatják a lábukat. Nem akarjuk, hogy ilyen helyzetbe kerüljünk. nem tudjuk, hogy a következő parlament majd milyen lesz, és nagyon jó lenne, hogyha fontos kérdésekkel foglalkozhatnánk akkor, amikor még erre megvan a lehetőségünk. Így még egyszer köszönöm mindenkinek, és várom, hogy ez a jó együttműködésünk folytatódik majd. Köszönöm szépen. Itt kaptam egy papírt, hogy a bizottság képviseletében is valaki szeretne szólni. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. És először köszönöm a raportőrnek, a nagyon konstruktív jelentést Természetesen most nem mm, tudunk részletes kommentárokba bocsátkozni, de szeretném kihangsúlyozni, hogy üdvözöljük ezt a nagyon pozitív és pragmatikus megközelítést, ami jellemzi a jelentést. a javaslatunk célja az, hogy korszerűsítsük, egyszerűsítsük a márkajogot, védjegyjogot. Fontos politikai rendelkezésekről szóltak, a tranzitban lévő árukérdés, erről ma már többen említést tettek. Örülünk annak, hogy az az elgondolás, hogy erősítsük a hamisított termékek elleni küzdelmet, hogy támogatást kap, nem csak azt a kockázatot kell csökkenteni, hogy bejussanak az EU-ba, hanem eh, ugye sokan eh, az EU-t egy ilyen kell nagyon jó eh, forgalmazási elosztó központnak akarják felhasználni, hogy a világ többi részére is innen, ide, innen szállítsanak, ezt is meg kell akadályozni. Azután a, az OM és a a hivatalok közötti együttműködés kérdésével kapcsolatban egy egyetértés alakult ki, hogy világos szabályokra van szükség az együttműködéssel, és ennek a pénzügyi szempontjaival kapcsolatban is. Van még néhány kérdés, ahol nagyon érdekes, konstruktív módosítókat nyújtanak be, ezeket majd örömmel vitatjuk meg önökkel. Most is bizakodással töltenek el ezek minket azzal kapcsolatban, hogy minden érdeket figyelembe vévő kiegyensúlyozott gyakorlatias megoldások fognak születni, amelyeknek a segítségével sikerült elérnünk azokat a célkitűzéseket, amelyekben úgy tűnik, hogy szinte mindenki egyetért. Kihangsúlyoznám, hogy a bizottság továbbra is a rendelkezésükre áll, és örömmel várja azt, hogy hozzájáruljon az előadó, az árnyék előadók és minden képviselő munkájához, annak érdekében, hogy ez a fontos reform eh, tovább eh, lépjen az európai eh, vállalatok számára a védjegyek rendszere a ma és a jövő igényeinek is megfeleljen. Köszönöm szépen! akkor 17-e, október 17-e 12 óra a módosítók benyújtásának hatási, határideje. Akkor ezt a pontot lezárhatjuk. A 30-at már megbeszéltük, 31-es, a szubszidiaritás, az eljárási szabályzat 38A cikke, ezt tudomásul vesszük, 32 egyéb kérdések, van egyéb kérdés, nincs, akkor a 33-as pont, következő ülés Brüsszelben 2013. október 14-én 15 órakor lesz, az ülés ezennel lezárom. Arról beszéltünk. Holnap a FAM bizottsága lesz egy együttes ülésünk. Köszönöm.